személyek. Amennyiben valakinek kétsége van, akkor ezeket a személyeket név szerint is megnevezzük. Az illetékes bizottság megkeresett egy második olvasat ügyében, és ennek értelmében, illetve a 2016 pedig és négyes cikk értelmében, tehát házszabályunk értelmében elfogadjuk, amennyiben 48 órán belül egy frakció vagy 40 képviselő nem óhagyja ezt másként. Most akkor áttérünk a következő napirendi pontra, ez pedig a napirend. Gondolom, hogy megkapták a napirend legújabb verzióját.